Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ezzel a vitát berekeztem. Szavazni holnap 11 óra 30 perckor fogunk. És most áttérünk a következő napirendi pontunkra, Niki Cavella jelentésére a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv a témánk. Az előadót illeti a szó négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak a e jelentés megírásához a munkát, és különösen az árnyék előadóknak, a titkárságnak és a politikai tanácsadóknak a munkát. Az európai energiapolitika fő pillérei a ellátásbiztonság, a differenciálása a szolgáltatók és források között, és az energiahatékonyság erősítése. Mindezen szakpolitikák tesztesen kéz a kézben járnak azon fő cél érdek, elérés érdekében is, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük. Hölgyeim és uraim, a ma délutáni hozzászólásomban ö, szeretnék kicsit kitérni azokra a témákra is, amelyek talán túlmutatnak a roadmap konkrét témáján, és szólni arról a felelősségről, amely bennünket mindannyian terhel, mint jogalkotókat, azért, hogy az európai állampolgárok jóléte megvalósuljon az energetika szempontjából. Hadd szóljak tehát röviden magáról az energiáról, és hadd éljek néhány javaslattal az a realista, mérhető energiapolitikát illetően, ám egy olyan energiapolitikát is megszavazza, amely túlmutat a mostani helyzeten, figyelembe veszi ugyan a realitásokat és a kompromisszum igényét, ám messzebbre mutat. Meg kell találjuk az egyensúlyt az energetikai igények és a környezetvédelem között. A dogmatikus érvek, amelyek csak az egyikre vannak figyelemmel, nyilván nem tesznek jót az európai állampolgárok érdekeinek, és akár az ipar elvesztéséhez vezethetnek Európában. Európában a kreatív szellem van csökkenőben, versenyelőnyünket veszítjük el nagyon sok ágazatban. Nem használtuk ki, nem éltünk az energetikai forrásainkkal. Európa, Európát bátor férfiak és nők építették, olyan úttörők, akik mindent, mint kihívást értékeltek, és nem fenyegetésként élték meg az újdonságokat. Tehát nem leszerelünk, megsemmisítünk ágazatokat és üzemeket, hanem jobbat hozunk létre a létezők alapjain. A jelenleg az átlag háztartások költségvetésének 50%-a energiára megy. Bulgáriában most tüntetnek az emberek az utcán, a kormány belebukott az energi energiapolitikájába és konkrétabban az energia árába. Tehát nem feltétlenül kell negatív jövőképeket festeni, az ördögöt a falra festeni, ám további ö, megrázkódtatások várhatók az úgynevezett energiaszegénység okán. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az energetika ö, szociális társadalmi dimenzióját is megjelenítsük, ahogy ezt a Hogy beszéljek röviden a palagáz potenciális pozitív lehetőségéről. A, dél, a Mediterránium, a Kvöltkötenger délkeleti térségében hatalmas források rejlenek, palagáz források, és ez a térség, délkelet Európa energia ellátásának javítását hozhatják. Görögországét, Olaszországét, de Európa egész szempontjából fontos források ezek. A Lisszaboni Szerződés 194-es cikke alapján az Európai Unió intézkedéseket hozhat közösségi szinten az energiállátás biztosítása érdekében. Tehát egy Görögországban egyfajta térségbeli központot lehetne létrehozni az energia tárolására és további szétosztására, amely pozitív hatással lenne az egész térségben, és a földgáz, földgáz belső piacát egységesítenénk Európában, amely sok több tagállam szempontjából kulcsfontosságú tényező, stratégiai tényező. Tehát látunk, hogy vannak hazai, Európán belüli források is, ezeket jobban ki lehetne aknázni, persze együtt egyéb más foszilis energiahordozókkal és a megújuló energiaforrásokkal. Nagyon fontos szerepet játszanak tehát ezek a hazai források. Nem lehet ugyanakkor kötelező célokat megfogalmazni, hogyha nincs központosított európai irányítási rendszere az energetikának. Tehát nem tudunk átállni egyik napra a másikra, megújuló energiaforrásokra. Ehhez közös európai módszertanra és irányításra van szükség. Éppen. Most Öttinger bíboros, bizottsági eh, biztos urat kérem, hogy eh, a bizottság véleményét fejtse ki. Herr Präsident, meine verehrten Damen. Elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek! A 2050-es ütemtervel egy vitát akartunk ösztönözni, amely a következő évtizedekbe vezet minket, és utakat mutat fel, hogy hogyan lehetséges az energiapolitika és éghajlatvédelmi politika európai szintre emelése, hogyan lehet ezt folytatni, illetve hogyan lehet ennek tartós jövője. Valószínűleg nincs olyan ágazat, amelyben olyan hosszú távú tervezési biztonságra van szükség, mint az energiaágazat. Az energia, ez nyersanyagbiztosítást jelent, kőolajforrások, földgázforrások, szén, biomassa, az energia azt is jelenti, hogy termelési kapacitások, szél, nap, szén előművek, geotermia, atomerőművek, az energia tárolóhelyeket is jelent, tárolási technológiákat, az energia kutatást is jelent, szállítási infrastruktúrákat, hálózatokat, vezetékeket, és az energia beruházásokat is jelent a magasabb energiahatékonyságba a régebbi intézkedéseknél. Csak 5-10 éves tervezési biztonságról volt szó, a mezőgazdaságban 3-5 éves időszak szükséges, gépeket kell beszerezni, Ezeknek a megterülés ideje 8-10 év, egy autót 10-12 évre vásárolunk, ennyi ideig használjuk. A szénerőmű esetében 30 év, ez a földgáznál 20 év, a nap szélparkoknál legalább 20 év, a hálózati infrastruktúráknál 30 vagy akár több év, az atomerőműveknél 40, 50 vagy akár 60 év az időtartam. Ez azt jelenti, a asszony, csak a valóságról beszélek. Ezek nem ö, vágyálmok. Most nem az ideológiáról van itt szó. Itt egy mikrofon nélküli közbeszólás, amit nem hallunk. Tehát ez több, mint 40 év. A következő napokban akár egy levet is küldök önnek, mely szerint a világ bármely országában az atomerőművek engedélyezési idejét akár 50-60 évre is meghosszabbítják. Tehát én csak a valós adatokról beszélek, hosszú távú tervez, tervezési biztonság vonatkozásában. A 20-20 az tegnap volt, a beruházók számára a 20-20 az már múltat jelent. Nagy beruházási deficit van az energia területén, éppen ezért közös vezérelvekre van szükség, azt illetően, hogy 2060, 2040, 2050-ig az energiágazat milyen irányba induljon el. Itt különböző forgatókönyvek vannak, három, minden esetre no regrets opció, három cél van itt megnevezve, intelligens energia infrastruktúrába kell beruháznunk, ez mindenképpen szükséges, ez semmiképpen sem hát hátrányt, a megújuló energiák részarányát növelni kell, ez sokkal több előnyel jár, mint hátrányjal. És az energia hatékonyság javításába beruházni szintén vitathatatlanul helyes utat jelent. Most az önök konstruktív ajánlásai alapján, illetve jelentésük alapján kívánunk tovább dolgozni. Miről is van itt szó? Az a kérdés, hogy 2030-ban lesznek-e közös európai kötelező célok, és ha igen, akkor melyek lesznek ezek? Hogyha 20-20-20-at nem követjük, akkor egy tisztán tagállami nemzeti fragmentált energiajövő elé nézünk. Éppen ezért az a, biz, az a zöld könyv, amelyet a bizottság márciusban fog önöknek bemutatni, egy vita alapot szolgáltat ehhez a témához. Itt arról a kérdésről van szó, hogy európai egyetértésre tudunk-e jutni egy új széndiokszid kibocsátás csökkentést illetően. Itt arról a kérdésről is szó van, hogy elég-e az eddigi széndiokszid kibocsátási céloknál megmaradni, vagy további célokra van szükség. Azt hiszem, hogy a széndiokszid kibocsátási cél fontos. Ennek ellenére amellett vagyok, hogy emellett gyakorlati további célértéket kell kötelező részévé tenni a megújuló energia mixtúrának Európában. Nos, akik már hosszabb ideje itt vannak, és visszatekintenek 2007-re, akkoriban sikerült valamennyi tagállamot illetően egyetértésre jutni a tanácsban, és erre most is szükség van. Miért is? Amíg az 194-es cikk érvényes, amely a tagállamoknak egyedül kompetenciát biztosít a technikák illetében. Nos, a tagállamok mondhatnak csak igent vagy nemet az atom, atomenergiára, a szénenergiára, illetve a megújuló energiák ösztönzéséért is a tagállamok felelősek. Most itt ö, nem lehet nagyobb kötelező célérték a megújuló energiák tekintetében, illetve ezt nem lehet rákényszeríteni a vonakodó tagállamokra, mindenkire szükség van, ez az Európai Unió egyértelmű szerződéses joga. Éppen ezért az a feladat, hogy hogyan lehet mindenkit erre ösztönözni, ennek az ügynek megnyerni. Az éghajlat 2013-ig jelentősen megváltozott. Egyes tagállamok nem akarnak már európai célértékeket, más tagállamoknak más aggodalmaik vannak, és az az ambícióm, hogy önökkel együtt, és erre számítok, a következő hónapokban egy konstruktív vitát alakítsak kerül a témáról. A Három 20%-os cél folytatásáról van szó a következő évtizedre vonatkozóan, vagy a 30-30-30%-ot illetően, ami ugyan kevésbé kreatív célnak tűnik. Az önök visszajelzése számomra nagyon fontos, azt illetően, hogy milyen irányba akarnak haladni a megújuló energiák tekintetében, a bio ö, üzemanyagok a következő generációs bioüzemanyag esetében a magasabb célérték nem megvalósítható. A több mint 10% a jelenlegi helyzetben, a termelés jelenlegi helyzetében szerintem túlságosan korai lenne. De a, a hőtermelés és az áram esetében egy magasabb célérték számomra sokat ígérőnek tűnik. Konkrét módon itt az európai árampiacot illetően az a kérdés, hogy miután a 32%-nál leszünk mondjuk a megújuló energiáknál, az energiatermelésnél, akkor legyen -e újabb célérték, amiről döntünk, de mindenképpen mindenkinek egyet kell érteni ezzel a célértékkel, hogyha ez hatékony ö, kell, hogy legyen. A külpolitika, illetve a beszélytő országainkhoz fűződő kapcsolatainkat illetően nagyon jó észrevételek érkeztek az önök részéről. Azt hiszem, hogy a paragáz forradalom az energia ágazatban folytatódni fog. Hölgyeim és uraim, is ezzel végre is értem mondom, domnak. Amerikában öm, most már a Kuwaithoz, Líbiához, Venezuelhoz, Nigériához fűződő kapcsolatok, illetve Közép-Ázsiához fűződő kapcsolatok mások ö, voltak a múltban, mint most. Stabil ö, szolgáltatói kapcsolatok révén sokkal többet tudunk elérni, tehát az energiakülpolitika segítségével, mert az amerikaiak sem utaltak az öbölországokra, és így egészen más dimenziója lesz az energiaszerződéseknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát ha a bizottság vitát akart ösztönözni, akkor kezdődjön a vita. Cyrus Wolski úr következik a külügyi bizottság nevében. Thank you, Mr. Chairman. Uh, on... Köszönöm szépen. Az energiapolitika külső oldalát illetően. A geopolitika változik, új termelők jelentek meg a piacon, és olyan források, mint a palagáz, jobban diversifikált forrásokat jelentenek, és a piacok mozgékonyabbakká váltak. Az energia demokratizálását látjuk majd a jövőben, de még nem tartunk ott, és az Európai Unió energiabiztonsága sem garantált még. Ezért az EU válasz kell, hogy adjon a változó helyzetre, megtervezze 2050-ig energiapolitikáját. A globális palagáz forradalomnak köszönhetően a gáz valószínűleg hosszabb távú és fontosabb szerepet kap az Európai Uniós energiamixben, mint korábban tervezte a bizottság, és a kibocsátás csökkenés tekintetében is. Lehet, hogy a klímacélok túlzottan ambiciózusak voltak a bizottság részéről, kell egy B-terv, akkor, hogyha a eredmény kevésbé pozitív lesz. Erősíteni kell ezen európai energiapolitikát. Vannak eszközeik, mint a belső piac, a versenyjogok és egyéb jogalkotási eszközök. Az is helyen való, hogy hangsúlyozik az energetika fontosságát, ám koordinálnunk kellene az energiavásárlást Európai Unión kívüli országoktól. Közös vásárlási politikát kialakítva. Most Jordan asszony következik egy percben. E, Trajnostni energetski... Köszönöm, hölgyeim és uraim! A fenntartható energia rendszer sokkal hatékonyabb lesz jövőben, mint amilyen ma. Sokkal több lesz megújuló energiaforrás, és a megújuló energiaforrások aránya e, miatt a teljes e, villamosenergia rendszer meg fog változni. Ehhez teljesen át kell dolgoznunk, a rendszeret decentralizáltabbnak, rugalmasabbnak kell lennie. Ez nem azt jelenti, hogy intelligens hálózatokat kell kifejlesztenünk, ezen kívül dinamikus kell lennie a tartalék energia előállításnak. És ez óriási beruházásokra van szükség, a közpénzek eh, befektetése csak a kezdet, hiszen szükösek a forrásaink. Egy olyan befektetési környezetet vagy beruházási hangulatot kell kialakítanunk, amely stabilitást ígér és a befektetések megtérülését biztosítja. Így az 2030-ig a, a széndiokszid kibocsátás csökkentését kötelező érvényűvé kell tenni. Olyan mm, lehetőségeket, terveket kell kidolgozni, amelyek, értelmi, amelyek számolnak azzal is, hogyha globális megállapodás nem születik, vagy a, kevésbé lesz a ambiciózus, mint ahogy azt várjuk. Globális Fejlesztési Bizottság nevében Korárszka Bovinska asszony következik. Köszönöm, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Niki Cevelenak, hiszen valóban kiváló együttműködéssel készítettük ezt a jelentést. Amit a biztos úr szájból hallottunk, az robban, roppant fontos, hosszú távon kell gondolkodnunk. Ezt várják tőlünk a befektetők, a beruházók és a fogyasztók egyaránt. Ugyanakkor a különböző forgatókönyvek, amelyekkel számolnunk kell, azt jelentik, hogy az energia ügyi ütemtervünk úgy néz ki, mint egy karácsonyfa, de hát ez az Európai Parlament jelentéseinél már megszokott dolog. Van, aki a szénért, van, aki az atomenergiáért harcol. Egy ilyen energiamixre van alapvetően szükségünk Európában, egy ilyen sokszínű, összetett energiamixre. Pont ezért azonban a ma hozott döntések óriási hatással lesznek a jövőre. Attól tartok, hogy ez a dokumentum nem reagál igazán azokra a kívásokra, amelyekkel szembenézzünk. Már csak azért sem, mert mert nincs lehetősége. A németországi megújuló energiaforrás beruházások miatt a, a gáz tüzelésű e- energia e- erőműveket, erőművek közül többet bezárnak. Végig kell gondolnunk, hogy hogyan tehetjük ezt egy közösségi piacá, annak érdekében, hogy ez a szakpolitika működőképes maradjon. Egy úr következik kettő percben az Európai Néppárt részéről. Elnök úr, biztos úr, először is szeretném megköszönni Zavala úrnak. Nagyon örömteli volt az együttműködés vele. Olyan témával foglalkoztunk, amely nem a szokásos politikai vitatárgya volt. Az Európai Bizottság különféle forgatókönyveket vázolt fel, és ez arra kényszerített bennünket, hogy végig gondoljuk, milyen hatása lehetnek az A, vagy a B, vagy a C döntésnek hosszú távon. Talán ez hozzájárult, ez a munkamódszer ahhoz, hogy új célkitűzések, új számadatok versenye helyett arra tettünk kísérletet, hogy egy realista vitát folytassunk a forgatókönyvek végkimenetélet illetően. Persze ez nem a, a vége még ennek a folyamatnak, ám nem a nagyra törő célok olimpiáját élhettük meg, hanem tárgyszerű összevetését az egyes lehetőségeknek. És nem ö, kiméltünk egyetlen tabut sem, hanem minden variánst végig gondoltunk. Például a palagáz is beilleszthető ebbe a forgatókönyvbe, hogy az ipari energiaellátás, a, a képviselető elfogadható árak fenntartása és a környezeti kihatások mérlegelése végig folyt. Persze egyetlen nagy projekt sem oldja meg egy csapásra a helyzetet, hanem egymással összefüggésben kell vizsgálnunk az egyes projekteket. És figyelemmel kell legyünk arra is, hogy ne, mint mondtam, ne az új számok meghatározására törekedjünk, hanem olyan célokat határozó meg, amelyek figyelembe veszik más célrendszerek vonatkozó hatásait is, mert ezek mind összefüggenek egymással. Szerintem végül is elértük azt, amit akartunk. Köszönet a ezen köztes lépés felvászolásáért, ezen forgatókönyvek felvázolásáért. Persze ez nem a folyamat vége, ezért várjuk izgalommal a zöld könyv megjelenését. Köszönöm szépen a szocialisták nevében Fám Bremt asszony következik. Ehm, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónknak. Roppant fontos jelentést készített, és hát biztos úr, ő mindenkinél jobban kell, hogy tudja, hogy a parlamentben régóta tárgyaljuk ezt a témát. Az előadó roppant türelemről tett tanúbizonyságot, és nagyon keményen dolgozott ezért az eredményért. Nem tudjuk, hogy 2050-ben hogy állnak majd pontosan a dolgok, de a legutóbbi vita során már azt láthattuk, hogy olyan döntést kell hoznunk, amely 10-15-20 évre is kihatással lesz. Azt kell vizsgálnunk, hogy mit tehetünk, reálisan. Az én frakcióm szempontjából talán a legfontosabb, és ez alapján fogunk szavazni is holnap, és kérjük az előadót, hogy támogassa ebbéli törekvéseinket. Tehát számunkra az a legfontosabb, hogy eh, ne azokról a dolgokról beszéljünk, amikre nincs e, ráhatásunk, hanem pontosan azzal foglalkozunk, a, a, ahol valamit tényleg e, tehetünk. A kötelező célok, amelyek elérhetőek, vagy sem, e, arról kell beszélnünk, hogy mi az, amit tennünk lehet, és mi az, amit tennünk kell ambiciózus célokat kell lefektetnünk. Például a megújuló energiaforrások 55%-os aránya, és így tovább, és így tovább. Ez, ehhez nagyobb energiahatékonyságra van szükség, és a üvegház hatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentésére. Még egyszer mondom, az előadót támogatjuk, még egyszer fordulok hozzá, hogy támogassa említett törekvésünket, hogy az Európai Parlament megfelelő üzenetet küldhessen a külvilágnak. Biztos úr, Remélem, hogy az Európai Bizottságnál nem talál majd süket fülekre az Európai Parlament véleménye. Én azt gondolom, hogy meg kell hallgatni az összes lehetséges forgatókönyvet, és a hallottak alapján egy valóban tájékozott döntést kell hoznunk. Olyan döntést, amely megalapozott döntés, amely, mindjárt befejezem elnök úr, amely az, ö, garantálhatja azt, hogy 2050-re teljesen függetlenné válok Európa energia szempontjából. Kész megválaszolni Rübik úr kékkártyás kérdését? Rübik úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. már egy sikertörténetet könyvelhetünk el a CO2 kibocsátás területén az EU-ban, a terv előtt haladunk, és 2020-ig szerintem példamutató régiók leszünk. A kérdésem az, hogy hogyan lépjünk tovább. El tudja képzelni, hogy az ETS rendszer keretében egy lábnyom rendszert vezetünk be, ugyanis a szolgáltatások viszonylag alacsonyan képviseltetik magukat a fogyasztásban, és ha így járnánk el, akkor hatékonyabbá tehetnénk az energiafelhasználást. in het bijzonder bezighoudt, want ook de industrie houdt mij in het. Engem különösen az ipar aggaszt. Meg kell találnunk a helyes egyensúlyt. Naar een systeem és olyan rendszerekre van szükség, ahol, amely hatékonyan tudunk eljárni, és am, tudjuk elérni, hogy azokat a termékeket megválaszoltunk, meg, megvásároltunk, annak kapcsán mindegy, hogy hol vásároltuk az EU-ban, vagy azon kívül, és ugyanolyan minőséggel kell rendelkezniük ezeknek a termékeknek. Tudjuk, hogy nagyon nehéz volt az ETS rendszert is elérnünk, és ezért nagyon fontos az, hogyha már alternatívát akarunk választani, akkor tudnunk kell azt, hogy valóban ez egy alternatíva. Nem lehet az, hogy valamit megszüntetünk, és mást nem vezetünk be. Úgy gondolom, hogy mindenképpen érdekes viták van, lesznek még ezzel kapcsolatban. Thank you. Please remind that the uh, blue card... Köszönöm szépen. Emlékezzenek arra, hogy a kék kártya fél perc, fél perc mindkét fél számára. Turmes következik a zöldek részéről. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is Cavella asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az az, hogy amikor a biztos azt mondja, hogy 2030-ra kötelező célokra van szükség a klíma szempontjából, az nagyon fontos de ugyanilyen fontos az energiahatékonyság is, mert az energiahatékonyság lehet az egyetlen igazi válasz az energiaszegénységre. Nem szabad eltatni magunkat a világon, az olaj, ára, olaj árát nem tudjuk meghatározni, csak abban tudunk segíteni az állampolgároknak, hogy hagyjanak fel az olajtüzeléssel, illetve abban tudunk segíteni, hogy jobb autókat hozunk létre. A gáz esetében oké, okay, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a palagáz az tényleg sokat jelent, de nézzük ezt reálisan. Ez a környezet szempontjából nagyon káros. Másodszorban a palagázt Európában az ártekintetében nem fogják jobb áron adni. Hogyha olyan árakról álmodozunk, mint az USA-ban, akkor ez nem lehetséges, mert a mi vezetékeink ezt nem teszik lehetővé. Ugyanez a helyzet az a gáznál is. Az energiahatékonyság az egyetlen megoldás. És igaz az, amit az előttem szóló is mondott, hogy valóban a, a kell majd az atomerőműveket és az erőműveket. Hogyan lehet ezt majd elérni, úgyhogy még olcsóbb legyen az áramár is? Csak úgy, hogyan lehet elérni azt, hogyha nem lesz nyereség? Tehát ezért kell mindenképpen a költségre helyezni a hangsúlyt, és van még egy dolog, amire szeretném kihegyezni a vitát. A modelleknek átláthatónak kell lennie, és aktuálisnak is kell lennie. Az aktuális modellnek két hibája van véleményem szerint. Az egyik az az, hogy nem számol azzal a forgatókönyvvel, hogy magas szintű hatékonyság és magas szintű megújuló energiaforrások vannak, és van még egy másik forgatókönyv is, az atom költséget túlságosan alacsonyra szabták, tehát azt meg kell vizsgálni, hogy a költségek megfelelnek a reális költségeknek, mert lehetséges, hogy ezáltal a nekünk politikai döntéshozóknak rossz jelzések érkeznek. Köszönöm szépen, és most még egy fél percünk van, hogyha Vanston úr kérdésére válaszolni hajlandó. Turmes úr biztos teljesen igaza van az energiahatékonyság érveit illetően. És talán azt is elfogadja, ha kellően bátrak vagyunk, hogy átálljunk a foszilis energiáról alternatív energiákra, és akkor nem biztos, hogy energia érünk el. Egy évben annyit süt a nap a világon, mint amennyi energiát el pocsékolunk. Hogyha eléggé bátrak vagyunk ahhoz, hogy ezt az átállást megtegyük, akkor szerintem mindenkinek az igényeit ki tudjuk elégíteni. Válasz? Graham, azt hiszem, hogy igazad van, hogy a nap és a szél elegendő energiát jelent, és a százszázalékos megújuló energiára épülő gazdaság is indokolható, de ehhez ha feltételezzük, hogy alacsonyabbak lesznek a költségek, már nem biztos, hogy igaz. Az energiahatékonyság minden tanulmányból kiderül. És ezért egy háromszögre van szükség. Energiahatékonyság, megújulók és intelligens hálózatok. Ez a Szent Háromsága nagyon fontos. Köző felszólaló az európai konzervatívok nevében Simánszki Konrád úr to sprawozdanie jest wynikiem niezwykle. Köszönöm szépen. Ez a jelentés nagyon nehéz tárgyalások eredményeként, kompromisszumként született meg, és ebből következően torz, és nem tudjuk támogatni a 91-es cikket, ugyanis az éghajlatpolitikát még inkább megszigorítja, ez pedig magasabb költséget jelent a papíripar, az acélipar, a vegyipar, a gipszgyártás és más ágazatok számára és akiknek Kínával, Amerikával vagy Oroszországgal kell versenyezni, különös nehéz helyzetet jelent a szabadkereskedelmi megállapodások keretében különösen nehez, nehéz ez a kérdés, és a teljes dekarbonizálás sem tekinthető reális javaslatnak. Az IEA szerint 2036-ra az energia fele ásványi forrásokból származik majd és ez nem csak irreális, hanem aláássa az energiaágazatot, blokkolja a beruházásokat, megfosztja a piacot a stabilitástól, és nálunk lesz a legdrágább az energia. Most, hogy nagyon kiszaladunk az időből, tehát a további kék kártyákat ebben a vitában nem tudom elfogadni, viszont Rossi úré a szó másfél percben. Köszönöm a szót. Kedves kollégák, megosztanak a vélemények a kollégák között. Ami a megújuló energiákat illet, és minden energiaforrást, ezeket mindenképpen meg kell próbálnunk felhasználni, mert ami a bioüzemanyagokat illeti, nagyon fontos nem elfeledkeznünk arról, hogy mi a helyzet az élelmiszerekkel és a mezőgazdasági hasznosítású területekkel. Gyakorlatilag az áraknak átláthatóknak kell lenniük, és nagyon fontosak a környezetvédelmi költségek is. Buzek kollega, a parlament korábbi elnöke már szervezett találkozókat az érintettek között, hogy próbáljunk meg közös energiapiacot létrehozni. Sajnálatos, hogy Schulz elnök úr nem folytatta ezt a hagyományt. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy ma, eh, ami a költségeket illeti az Európai Unió belül mások és mások eh, országonként. Például Olaszországban több 130 százalékkal a francia és a lengyel költségekhez eh, viszonyítva. Ami a német költségeket illeti, az amerikai költségek 90 százaléka. Teljesen nyilvánvaló, hogy ami a versenyt illeti, figyelembe kell vennünk ezeket a költségeket is. Mindenképpen meg kell találnunk a megfelelő forrásokat. Tiász asszony következik egy percben a Egységes Európai Baloldal nevében Sr. presidente eu também quero agradecer o trabalho da colega foram negociações. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégának. Nagyon nehéz tárgyalások mögött állnak mögöttünk, és sajnos nem tudom támogatni sem az ön javaslatát, sem a bizottságét, mégpedig azért, mert én személy szerint úgy gondolom, hogy a jelentés érinti az energia ágazat intervenciós helyzetét. Itt szűkösen rendelkezés álló forrásokról van szó, ugyanakkor viszont nem ragaszkodunk a megújulókkal kapcsolatos kötelező kötelezettségvállalásokhoz, egyre inkább eltávolodunk az energiahatékonyságtól, ami elengedhetetlen a gazdaság fellendítéséhez. Az éghajlatváltozás megakadályozása érdekében is elsősorban a megújuló energiaforrásokat kell hangsúlyoznunk. És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy itt a nukleáris energia szigorításáról is szó van két évvel Fukushima után. A deregulációba, privatizációba fektetünk, ami nem, tehet, nem teszi lehetővé, hogy egy ilyen stratégiai ágazatokban a tagállamok döntés hozzanak. Wagner úr következik. Señor presidente, trabajar con un horizonte del año 2050 demuestra Köszönöm szépen. 2050 irányban láthatjuk, hogy mennyi bizalmunk van itt az Európai Parlamentben. Szeretnék gratulálni a kollégámnak a jelentéséhez, de olyan a célkörözésekhez azt kell, hogy el is tudjuk érni ezeket, főként amikor a foszilis üzemanyagról van szó, vagy akár a megülőkről van szó, akkor tényleg arra kell törekednünk, hogy az állampolgároknál egy olyan tudatosságot érjünk el, hogy energia megtakarításra törekedjenek. Nem szabad hagyni azt, hogy pocsékolják az energiát, például bizonyos városokban nem szabad hagyni azt, hogy este tartsanak sporteseményeket, vagy felesleges üzeneteket tolvajtsanak a hálózaton keresztül, ez pocséklás, és ezt le kell közdenünk. Karinsz urat illeti a szó kettő percben. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, elnök úr. Úgy gondolom, ebben a teremben egy-két képviselő kész arra, hogy úgy gondolja, hogy fontos a vállalkozás azért, hogy zöldítsük a környezetünket. Én nem föltétlenül értek ezzel egyet. Ha energiastratégiánkat akarjuk fejleszteni, három dolgot kell figyelembe vennünk, és ezt kiegyensúlyozottan mérlegelni. Először is csökkentenünk kell a CO2 kibocsátást, másodszorban csökkentenünk kell azt a tényt, hogy egyre inkább importforrásoktól függünk, de ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy stabil és fair árakat alakítsunk ki a fogyasztók számára. Ezeket a célokat különbözőképpen érhetjük el. Először is különböző lehetőségeket kombinálhatunk, a megújuló forrásokat egyre nagyobb mértékben aknázhatjuk ki, ezek rendkívül fontosak a jelen és a jövő szempontjából is. Ezen kívül nem szabad kizárnunk a kutatást sem. Például a a palagáz is nagyon fontos lehetőség az orosz gázzal szemben vagy mellett. Az Egyesült Államokban például ennek köszönhetően már jelentősen lehetett csökkenteni az energiafüggőséget. Minél többet állítunk elő magunk az energiából, annál kevesebbet kell persze importálnunk. Nyilván nem lehet a jövőre vonatkozóan kizárni az atomenergia lehetőségét sem vannak persze egyes országok, amelyek fejlettebbek, mások kevésbé ezen a téren. De ha csak szigeten élnénk, akkor elszigetelten gondolkodhatnánk, de nem így van. Tehát mindent figyelembe kell vennünk. Egy percben. Gracias, presidente, señor comisario. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Ez az úti terv jelentős változtatásokat tartalmaz. Az energiarendszer dekarbonizációja nem csak hogy fontos, hanem elengedhetetlen az európai gazdaság szempontjából. Az, ha az Európai Unió éllovas szerepet szeretne betölteni a tiszta energiaforrások területén, akkor az nagyon fontos lehet a klímaváltozás elleni harcban is. A piacok megváltozhatnak új munkahelyeket lehet ezzel teremteni, az energia ára is csökkenhetne az, a fogyasztók számára, és csökkenne a függőség is energia szempontjából. Vannak olyan területek, amelyeket még jobban meg kell vizsgálni. Az Európai Parlamentnek egyértelműen kell felszólalnia a klímaváltozás leküzdése mellett, Ugyanakkor az Európai Bizottságot fel kell szólítanunk arra, hogy a képet kicsit pontosabban rajzolja meg, lehetne elérni a fenntartható fejlődés céljait. Percben. Mr. Chairman, I congratulate the Köszönöm, elnök úr. Gratulálok az előadónak a jelentését. Kiváló gondolatokat vetett fel, bár nyilván bele kellett vennie azt, hogy a kibocsátás csökkentés rendkívül fontos, illetve a globális felmelegedés csökkentése, bár az elmúlt időszakban nem is tapasztaltunk ilyet. El kell mondanom, hogy a különböző energiaforrások figyelembevételével, ugye a gáz az, amire elsősorban szavazunk, mint lehetőségre, főleg a palagázra, és örömmel üdvözlöm azt, hogy csökkenteni akarjuk az árakat és a szegénységet, ami az energiaforrásokat illeti bár ö, nem föltétlenül ö, tudjuk elfogadni azokat a megoldásokat, amelyek nem megfelelő eredményre vezetnek amelyeket nem tudunk megengedni magunknak. Nem tudjuk jóvá hagyni a szénbefogást és tárolást, és nem tudjuk támogatni azt sem, amely egyébként sem megengedhető és szükségtelen. Megpróbálom meggyőzni a kollégáimat arról, hogy tartózkodjanak ettől a jelentéstől. Mindenképpen azt kell mondanom, nem tudjuk támogatni. Köszönöm. Tezik egy percben elnök úr. Ma este több százezer brit nyugdíjas halára fagy, mégpedig az üzemanyag hiány miatt. Itt a baloldali média, például a BBC megzsarolta a képviselőket, hogy elhitessék velük azt, hogy a globális felmelegedés elpusztítja a világot. Ez egy ősi vallási fantázia, amit ürügyként használnak fel, de ez a legnagyobb csalás az ember, emberiség történetében és ezt hangoztatják, miközben szegény öreg Smith asszony halára fagy. Itt elérhetetlen célokat tűztünk ki magunk elé, miközben emberek halnak meg, fagynak meg. És nem tudom, hogy itt a politikai elit mit csinál. Szerintem máshol nincs szó, mint tömeges mészárlásról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most eljutottunk a Catch Ájhoz. eye 12-en próbálkoznak. Hat felszólalásra látunk lehetőséget. Elsőként Kelly úr. Köszönöm. I'm very pleased with Köszönöm a szót. Nagyon örülök, hogy milyen irányba halad ez a vita, akár csak a korábbi. Nagyon örülök annak, hogy az előadó és a biztosunk is értelmes és nagyon lényeges megjegyzéseket tett. Nos, ami a versenyképességet illeti, ez rendkívül fontos tényező és hogyha versenyképes Európát akarunk, akkor olyan energiára van szükségünk, amelyet megengedhetünk magunknak, mégpedig többfajta forrásból. Ezen kívül nyitottaknak kell lennünk a rendelkezésre állók vonatkozásában. Nyilván jó lenne, ha több lenne a megújuló energiaforrás, szerintem ez lehetséges, de ez nem azt jelenti, hogy a többit ki kell zárni. Akinek józan esze van, láthatja, hogy összetett lehetőségekre van szükség. Külön örülök annak, hogy azt írja az előadó, hogy nem szabad túl dogmatikusan megközelítenünk ezt a kérdést. A technológia állandóan fejlődik ugyanis, és ezért nyitottak kell maradnunk a különböző kérdések megoldását illetően, amelyek lehet, hogy ma problémásak, de a jövőben környezetbarátok lehetnek. Köszönöm szépen. Most Correia a Campos következik kettő percben. Uh, o planeamento é um exercício de liberdade. Csak is uh, uh, szabadsággal lehet tervezni a jövőt, A hosszú távú politika által tudjuk meghatározni az energiaipar területén a helyzetünket a világban. Európát sokkal versenyképesebbé kell tennünk ezen a területen. Az energiapolitika teljes területe kötődik a szociális ügyekhez, kihalt jövőbeli életünkre, ezért biztosítani kell azt, hogy igazságosak a fogyasztói árak, és diszkriminációtól mentes mechanizmusokat kell találnunk arra, hogy az áringazosokat ki tudjuk védeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Pászka úr következik. v období rokov two thousand až two thousand and ten zaplatili európske krajiny. Köszönöm a szót. Az első évtizedben körülbelül 200 milliárd dollárt fizettünk ki átlagosan. Két évvel ezelőtt, 2011-ben már 188 milliárd dollárrá tartottunk. nem tapasztaltunk semmiféle hatékonyabb ö, megoldást sem a háztartásokban, sem az iparban. Az EU óriási import ö, szükségettel rendelkezik, és ezért sokkal hatékonyabban kell az energiát felhasználnunk, amelyek segítségével megőrizhetjük a rendelkezésre álló mennyiségeket. Nem tudom elfogadni azt a javaslatot, hogy 55%-kal 2050-ig növeljük a megújuló energia összetételét, mert úgy gondolom, hogy hosszú távon megfelelő kapacitásokra kell támaszkodnunk, elsősorban a sajátunkra. Köszönöm. Die Vorgaben selten realistisch sind, wissen wir ja. Tudjuk, hogy ritkán vagyunk realisták, de hogyha Szeretnénk 2050-ig 80%-os eh, csökkentést elérni, akkor ez azt jelenti, hogy az energiatermelésnek széndiokszidmentesen kellene történnie. Azt is tudjuk, hogy nem tekintjük eh, környezetbarátnak az atomerőműveket se, a látható Fukushima kapcsán, és viszont elfogadjuk a különböző költségeket bizonyos intézkedések kapcsán, és beszélnek például az atomhulladék tárolásáról. Tehát összességében nem meglepő az, hogy az új energiaforrásokkal nem annyira foglalkoznak az új útitervben, az Európai Unió egyre több nyomást akart ezzel kapcsolatban. Következő felszólaló Matula úr. Köszönöm szépen. Néhány prioritásra szeretném felhívni a figyelmüket, ami az energia roadmap-et illeti. Először is az energia szektor szabályozásának a tagállamokban figyelembe kell vennie az energiapiac liberalizálását, és meg kell szüntesse a piac blokkolását regionális szinten is jobban ki kell használni az energiaforrásokat. Bizonyos területeken Romániában komoly hővízforrások állnak rendelkezésre, amelyek kiaknázását bürokratikus eljárások akadályozzák. Úgyhogy felhívom az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezeket az akadályokat felszámolják, ami a beruházásokat illeti a geotermikus energia hasznosítása terén. A megfelelő kapacitások alacsony fogyasztói árakat tennének lehetővé. A gázimportot diversifikálni lehetne, ha további beruházásokat valósítanánk meg a déli folyosóban, illetve a folyékony gázimport tekintetében. Alves. Köszönöm a szót. Én is hangsúlyozni szeretném, hogy milyen fontos, ahogy ez a jelentésben is megtalálható, kiterjeszteni ezt a stratégiát egész Európára. Szembe kell néznünk a kihívásokkal a legmesszebb található területeken is, például a szigeteken, amelyek nagyon messze találhatók Európától. A bizottságnak és a parlamentnek tudatában kell lennie annak, hogy konkrét megoldásokra van szükség, hogy megfelelő válaszokat találjunk ezekre a kérdésekre, amelyek konkrét problémákkal foglalkoznak, és amelyek biztosítják azt, hogy a megújuló energiák potenciális lehetőségét mindenütt rendelkezésre bocsátsuk hiszen erre egyre nagyobb szükség van, és már is túlléptünk a 2020-as célokon. Pillanatnyilag energiapolitikánk nem eléggé specifikus, és ezt meg kell tudnunk oldani az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm. Urat kérem, hogy foglalja össze a bizottság véleményét. Meine Damen und Herren Abgeordneten. Tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy néhány szóban választ adjak a kérdéseikre. Az energiahatékonyság ennek kapcsán nyitott antókat, ajtókat döngetünk. Igaz volt az, hogy a 20%-os energiahatékonysági célt írtuk elő európai szinten. A kérdés az csak az, hogy mikor van erre a jó időpont, hogy az új célt kitűzzük. Biztos vagyok abban, hogy jelenleg azt kell megnéznünk, hogy a már meghozott döntéseket végrehajtják-e. Az energia megtakarítás 2012-es, 2013-as eredményeire vagyunk kíváncsiak, ezek után majd más intézkedések figyelemevételével ekodizájn címkézés, illetve nemzeti intézkedésekkel, nemzeti intézkedés véleményvételével, még a bizottsági mandátumunk előtt szeretnék majd egy előrejelzést leadni arról, hogy megfelelő-e az a gyorsaság, ahogy a tagállamok eljárnak, és hogy ezek elengedőek-e ahhoz, hogy 2020-ra 20%-os célt elérjük-e, vagy még plusz intézkedésekre lesz-e majd szükség az új parlament részvételével, és majd ezekről 2015-ben dönthetnénk. Az új energiahatékonysági cél kitűzését ekkorra tervezném, vagyis tehát ellenőrzésekre van szükség, amelyek figyelmeztetik az európai fejlődést, európai fejleményeket, és meg kell vizsgálni azt, hogy a közös céljaink hogyan alakulnak, hogyan alakulnak a nemzeti intézkedések, és az, hogy mikor leszünk sikeresek, és lehetséges, hogy a 2030 lesz az az időpont, amikor tényleg kötelező célú, energiahatékonyságú célokat tudunk előírni majd. Palagáz. Mindannyian egyetetünk abban, hogy a gáz egyre fontosabb a globális energiamixben, illetve az európai energiamixben is. Két ok szól, illetve három szól emellett a gáz. Összességében a lehető leginkább elérhető energiahordozó, jobban elérhető, mint az olaj. Ezen kívül az, a gáz sokkal környezetbarátabb, mint ipari felhasználás, mint pedig a hőszolgáltatás, mint pedig az áramszolgáltatás szempontjából. De sokkal hatékonyabb, sokkal környezetbarátabb, mint a szén. A harmadikok a gáz mellett a gáz nagyon rugalmas, és ezáltal ideális a megújuló energiaforrások szempontjából. Tehát, hogyha nincs nap vagy cél, a gáz akkor is elérhető a áram, illetve hőszolgáltatás szempontjából. Tehát egy európai gáz piacon elég magas a gázfelhasználás, valószínűleg ez 600 milliárdra fog 600 milliárd köbméterre fog rúgni évente. A gáz mennyiségünk egyharmadát saját magunk állítjuk elő. Ez főként az Egyesült Királyságból származik, illetve Írországból, de a hagyományos gázhasználás kapcsán az előzések azt mutatják, hogy 2030-2035-re véget ér ez a mennyiség, nem lesz ez a lehető mennyiség, és ezért lehetséges, hogy 100%-ban már be kell hoznunk a gázt Norvégiából, Algériából, Oroszországból, Nigériából, Katarból, vagy a déli folyosóról. Tehát a kérdés az az, hogy 100%-ban szeretnénk-e függeni az importtól, tudva, hogy Szibériában, a sarkörnél, Nigériában, Algériában ugyancsak nagy környezetvédelmi kockázatok vannak, tudván azt, hogy a szibériai munkások munkahelyzete nem igazán kielégítő. Fő, fő az az, hogy megekezzen a gáz hozzánk, és a szibériai sarköri környezetvédelmi gondok, vagy a munkafeltételek ott, azok teljesen mindegy lesz majd számunkra? én, én, én szeretném, hogyha ezt megvizsgálnánk nagyon pontosan. A környezetet nem lehet így felosztani. Tudnunk kell azt, hogy Amerikában mi, mi ment jól és mi ment rosszul. A palagáz tekintetében azok a tagállamok, amelyek szeretnék ezt végrehajtani, azok megmutathatják pilóta, illetve kísérleti projektekkel a legnagyobb biztonság betartásával, de európai mérnököknek és geológusoknak kell lenniük azoknak, akik foglalkoznak az talajvíz, az ivóvíz, a környezetvédelmével, a természet védelmével, és meg kell vizsgálni azt, hogy mindezek vételével a palagáz potenciáját hogyan lehet kiaknázni. Tehát ennek kell lenni az európai ambíciónknak. Lengyelország, a balti tagállamok, a Egyesült Királyság élen járhatnak ebben. Egy, itt meg kell valósítanunk az európai biztonsági és közvetelmi filozófiákat is. És hogyha csak 10 vagy 15 százaléka fog majd ebből származni az európai összgáz mennyiségnek, akkor az azt jelenti, hogy ezáltal sokkal lazább feltételeket tudunk kialkodni az orosz partnereinkkel. A oroszosz, az oroszok szempontjából a nagyobb bizonytalanság a palagáz tekintetében van világszinten, illetve Európa szinten. Tehát lehetséges az, hogy néhány év múlva Ukrajna nem csak tranzitországa lesz a gáznak Oroszországban, hanem palagáz előállító is lesz, és ő majd Európába fogja exportálni a palagázt. Tehát ezért szeretném, hogyha, hogyha nyíltak lennénk. Én nem sem vagyok naív, nem vagyok eufórikus sem. Én csak azt szeretném, hogyha politikailag, tudományos szempontból nyitottak lennénk, és megvizsgálnak ezeket a kísérleti projekteket. Az energia árak kérdése. Ehhez hosszasabb elemzésre van szükség. Először is a magas árak jók, mert a leghatékonyabb gazdasági tényezőt jelentik az energia megtakarítás szempontjából. A fogyasztók a, nagy, a magas árak kapcsán érzékenyebbek lesznek, kevesebb bet használnak a, az intelligens mérési módszerek által. És így el lehet érni az elfogadható energiaárak legmagasabb szintjét is. Az energiaszegénység nem egy idegen szó, egyre több olyan er-, európai állampolgár van, akik a mobilitást, a kommunikációt, a meleget, a hideget az áram és gázszámlájukat nem tudják fizetni. Ehhez ki kell igazítani a nemzeti támogatásokat, ezek egyre fontosabb szerepet fognak játszani. A szabályozott árakról én nem sokat gondolok, el kell fogadni a piaci árakat, és ezért vagyok amellett, hogy ne csak a nagykereskedelmi piacnak kell működnie, hanem a kiskereskedelmi piacnak is működnie kell. A tagállamaink 20, 20 tagállamban még mindig szabályozott áram, ár van, tehát nem a kereslet, kínálat határozza meg az árakat, és Spanyolországban az a gond most, hogy a szabályozott áram árak miatt óriási deficittel kell most már számolniuk, mert nem volt fenntartató ez a megújuló energiaforrások kapcsán. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan szeretnénk tovább támogatni az energia erőforrásokat, szeretnénk -e támogatni a piacot, és és nem szabad nyomást gyakorolni ennek kapcsán. Az energiakutatási projektek, a Horizon 2020, a tárolási stratégiák itt nagyon fontos szerepet játszanak, a az áramhálózatok minősége, a magfúzió továbbra is fontos, a geotermia, a tengerenergia is ugyanide tartozik. Csütörtökön Izlandon jártam, és a geotermiának óriási szerepe van itt, és mindenképpen ennek, ennek a, ezen a területen is növelni kell a kutatásainkat. Az utolsó szó Niki Szavella, ki az előadónké. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagyon tetszett, amit elmondott az európai politikáról, amely nem veszi figyelembe más országokban, ahonnan importálunk, hogy ott milyen feltételek uralkodnak. És így gyakorlatilag az a magatartás alakult ki, hogy hát ezek a dolgok úgyse nálunk történnek. A jelentésben szerettem volna összefoglalni az egymással összehangolt véleményeket és egyfajta közös álláspontot kialakítani, ezért született ilyen nagy jelentés, ami az energia hatékonyságot és megtakarítást illeti ezt megemlítjük a jelentésben is, és javasoljuk, hogy ez a nemzeti tantervek részét képezze, hogy már a társadalom leg alacsonyabb szintjén is elkezdjük tudatosítani a polgárokban az energiahatékonyság fontosságát. Egyértelműen állást kell foglalnunk az energiapolitika tekintetében is, és erre kell felszólítanunk a bizottságot is 2030-ig. Egy olyan jelentést várunk a bizottságtól, amelyben egyszerű és egyértelmű célok kerülnek megfogalmazásra a különböző energiaforrások tekintetében, hogy az európai polgárok pontosan tudják, és a vállalatok, a beruházók is pontosan tudják, hogy milyen ütemtervre számíthatnak, és mire összpontosítsanak a jövőben. Köszönöm szépen. Szavéla asszony, ezzel a vitát lezárom, és a következő napirendi pont egy szóbeli kérdés a bizottsághoz. Az atomerőművek kockázat és biztonsági értékelése, az úgynevezett stressz tesztek. Először